és következik az első eh, José Ignacio Faria, a nemzetközi Politikai irányítás, az óceánjaink jövőjét biztosító mellett a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartató fejlesztési célok összefüggésében parancsoljon. Faria úr, négy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, az óceánok 70%-át adják a víznek, a, a földünk területének, a óceánparti térségekben nem csak élelmiszerforrást jelentenek az óceánok, hanem a nyaralásra adott lehetőséget is. Hozzáadott értéket jelentenek az óceánok, 3 milliárd eurót termelnek, és ez 2030-ig még növekedni fog. Azonban nagyon sok ökoszisztéma veszélyben van világszerte. Nagyobb tartóságra, fenntarthatóságra van szükség tehát. A klíma, az éghajlat változás hatásai tekintetében a kibocsátott széndiokszid 25%-át az óceánok veszik fel. Ők a legnagyobb, az óceán tehát a legnagyobb szövetségesünk a klímaváltozás elleni küzdelemben, azonban nagyon sérülékeny az óceáni ökoszisztéma, és túlságosan is kiaknázzuk, túlságosan nagy károkat okoz benne a klímaváltozás, elsavasodnak a vizek, és az emberi tevékenység következtében óriási hulladék mennyiség kerül az óceánokba, ez is rendkívül komoly problémákhoz vezet. Az éghajlatváltozás, a nem megfelelő gazdálkodás nem fogja lehetővé tenni azt, hogy tápláljuk a népességet 2050-en túl, pedig óriási mértékben hagyatkozhatnánk a tengerekre a 9 milliárd ember táplálása szempontjából. Regionális és globális szinten is intézkedésekre van tehát szükség. Ezt az ENSZ 2020-as menetrendje is elismerte, és ezen túlmenően az óceánok védelmére szólított fel. Ez az egyik legfontosabb fenntartható fejlesztési cél, a közös programok is születtek a témában. Az Európai Bizottság, illetve a közös óceánokra vonatkozó stratégia részeseiként, valamint a 2020-as fejlesztési célok részeként is a közös, fenntartható kezelést tűztük ki célul. Ezért ez nagyon fontos lenne, hogy jobban ismerjük az óceánokat, hogy ezt végre tudjuk hajtani. A fenntartható fejlődés, tartós fenntartható fejlődés Európában és globálisan is nagyon fontos. Egy sor fellépésre van szükség Európában is, annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Európa szempontjából a nemzetközi versenyképességen belül is rendkívül fontos szerepet játszik a tengeri gazdaság. Az óceánok nagyon sok emberi tevékenységnek adnak teret globális szinten is, az Európai Uniós és tagállami szinten is. Mindenkinek együtt, közösen kell fellépni, és határozottabban az óceánok védelmében. A jelentés, amit tegnap megszavaztak, nagyon fontos partnerséget hozott létre az óceánok védelme érdekében. Ez rendkívül fontos, az óceánok megvédése rendkívül fontos az emberiség túlélése szempontjából. Az óceánok földünk kék szíve. Nagyon fontos, hogy lépjünk, és nemzetközi irányítás alatt védjük meg az óceánokat holnap a szavazás során számít a támogatásukra. Köszönöm szépen! Azonnal a spontán felszólásokra és Kajnén asszony felszólására lépünk tovább. Egy percben kap szót, parancsoljon. Uh, Először is szeretnék köszönetet mondani Fária kollégámnak a kitűnő munkájáért. Megismétlem a korábbi hozzászólásomat, hogy az EU-nak vezető szerepet kell betöltenie a jobb nemzetközi jogok, egyezmények tekintetében a halálomány túlhalász, halá, túlhalászása kapcsán is fontos a biodiverzitás megőrzése, a tengerek egyre inkább felejtettek vegyi anyagokkal. Itt is az elővigyazdaság elvét kellene alkalmazni. Nem szabad elfeledkezni a mikroműanyagról sem, amely az egyik legnagyobb kihívás. Sok mindennel kell szembenéznünk, de mindenképpen sok sikert kívánok a bizottságnak ehhez a munkához. Madame Engström. Köszönöm, Engström asszony szintén egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Faria úrnak eh, a jó együttműködést és a jó jelentést. Óriási a kihívás a tengerek kapcsán, illetve a tengeri tevékenységek szabályozása kapcsán. A klímaváltozás kihat a tengerekre, illetve az ottani életre. Persze nagy szerepe van a halászoknak itt, de sokkal tovább kell tekintenünk, vannak más tevékenységek is, amelyek veszélyeztik a tengert, például a mélytengeri fúrások. Látnunk kell azt, hogy milyen fajta döntéseket kell hozni ahhoz, hogy helyesen járjunk el a mélytengeri fúrások kapcsán és Hatástanulmányokra van szükség, jobban le, be kell vonni a civil társadalmat, és elszámoltathatóság kell azok számára, akik bennünket képviselnek a nemzeti szervezetekben. Köszönjük szépen, következő hozzászólónk pedig nem más, mint Virkunen asszony. Köszönöm szépen Faria úrnak. Kiváló ez a jelentés. Tudjuk, hogy az óceánok szennyezése mekkora kihívással áll szembe bennünket. A világban előállított műanyag 95%-a egyszer használatos, és sajnos módon végül az óceánba kerül. Tonna számra jut az óceánba minden nap a műanyag globális szintű fellépésre van szükség annak érdekében, hogy az európai Európában a műanyag hordtasak csak ingyen nem, csak úgy csak térítés ellenében legyen adható ingyenesen semmiképp, az, illetve a műanyag palackok újrafelhasználása Európában sokkal alacsonyabb szintű, mint az máshol. A mikro műanyag felhasználása a kozmetikumokban, itt az ideje, hogy ezt betiltsuk, mert ez nagyon veszélyes. Köszönjük, Polcsák úr! paní předsedající köszönöm szépen elnök asszony csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz našich moří, našich oceánů. Valóban kritikus fontosságú az óceánok és a tengerek védelme. Az ENSZ vonatkozó kartája, a 40. pontja is kimondja ennek a kötelezettségét. Ugyanakkor a halászat területén tapasztalt fejlemények a tengeri biodiverzitás számára roppant rossz hír. Nagyon ijesztő jelzéseket kapunk, négyszeresére nőtt ugyanis az óceánokban a teljesen halott, tehát a biodiverzitás szempontjából gyakorlatilag a területek aránya, főként partmenti területeken az együttműködés elengedhetetlen, például a gazdákkal, hogy mit, mi, mi kerül a mm, szennyvízbe és a szennyvízen keresztül az óceánba. Arról nem is beszélve, hogy a tengerszállításról is kellene beszélni, de már erre nincs idő, elnök asszony sajnálatos módon. Monsieur Hetman, je dois comprendre que vous avez demandé à participer au catch the eye. Mán úr kíván részt venni a kesdiájban? Kérem, hogy a legközelebb hamarabb jelezze, de most megkapja a szót azért mégis. Mhm. Köszönöm szépen, elnök asszony, a megértését, és elnézést kérek, hogy nem voltam itt korábban. Gratulálok kollégámnak, a nagyon fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállaljon a tengeri irányításban, nem csak a felelősségünk miatt, a feltartató fejlesztési célok érésében, hanem azért is, mert nagyon világos vezetésre van szüksége az egész világnak lássák, hogy Európa vezető szerepet vállal. Nagyon sok hatást, előrelépést sikerült elérni, de olyan piacokon, amelyek csökkennek a jövőben. Az mi eltökéltségünket azonban nem szabad, hogy ez megtörje. Az újrafelhasználás nagyon fontos. A Európai Unió továbbra is az erre vonatkozó céljait fontos, hogy szem előtt tartsa, hiszen különben óriási mennyiségű műanyag fog továbbra is az óceánokba kerülni, és ez óriási kihívásokat fog jelenteni. A 27 tagállam tegyen sokkal többet annak érdekében, hogy a szemét ne kerüljön az óceánokba. Köszönöm szépen, most pedig vele úr kap szót, hogy lezárja a vitánkat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Először is köszönetet mondok a két előadónak, Faria és Montero de Aguilar képviselőknek, valamint az árnyék előadóknak a munkájukért. Üdvözlöm az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentését a nemzetközi óceán irányítással kapcsolatban, és nagy mértékben támogatom a közös közlemény céljait, célkitűzéseit és a fellépéseket, amelyeket ebben felsorolnak. A felszólalók közléseit is üdvözlöm. Ez az első alkalom, amikor az Európai Bizottság és a főképviselő egy szakpolitikai nyilatkozatot ad ki az óceánokkal kapcsolatban. Ezen közleményben az Európai Unió globális szinten vállalja a vezető szerepet az óceánok megvédésében. Az óceánokról szól konferencia és az Európai Unióban lett megszervezve Máltán három hónappal ezelőtt, megerősítette azt, hogy elkötelezettek vagyunk a globális óceáni kihívások megválaszolásában felelős szerepet vállalni. Az európai, az, az ENSZ 2030-as fenntartható célkitűzéseiből 14-es szám az óceánok védelmére vonatkozik, konkrét intézkedésekre szólít fel három prioritást élvező területen, bizutonságos, biztonságban lévő és fenntartható óceánokat szeretne látni a globalizált világunknak. Több együttműködésre van szükség a globális irányításban. Hiszünk a diplomáciában, de az együttműködő óceán irányítás nélkül nem fogjuk tudni elérni céljainkat. Az Európai Unió megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy multilaterális, regionális és bilaterális szinten is együtt tudjunk működni, valamint konkrét projekteket és programokat is végrehajt. A tengeri multilateralizmus támogatása stratégiai prioritás, ami összhangban van az Európai Unió globális stratégiával, a biztonságos és védett óceánok csak együttműködéssel érhetőek el. A múlt havi ENSZ közgyűlés határozatára is szeretném felhívni a figyelmet, amely kormányközi konferenciát állított fel, amely megvizsgálja, hogy egy nemzetközi jogi szempontból kötelező érvényű dokumentumot kéne létrehozni a biodiverzitás védelmére. Ezt az Európai Unió már nagyon régóta szerette volna elérni. Másik prioritásunk az, hogy nemzetközi fellépésekben továbbra is részt vegyünk, és csökkentsük az óceánokra nehezedő nyomásokat és ezeknek az okait. Gondolok például a tengeri hulladékra, a széndiokszid kibocsátásra, a klímaváltozásra és az elsavasodásra, valamint az óceánok fenntartható felhasználására. Ez mind ugyanahoz a prioritáshoz tartozik. Megfelelő tervezésre van szükség az emberi felhasználás tekintetében. A tengeri környezetvédelmi jogalkotás helyi, regionális és globális szinten egyaránt fontos. Támogatjuk tehát ezeket a témákat. Ezen kívül a jövendőbeli műanyag stratégiánk is fogja kezelni a tengeri hulladék kérdését. Nagyon sok fent fejlődő országban potenciális munkahely és jövedelem lehetőséget teremt az óceán és az óceánok védelme. Ezért a fenntartható ö, halászat, a partvidéki területek megfelelő irányítása, a tengeri kikötők infrastruktúra és tengeri közlekedés szempontjából nagyon fontos intézkedéseket kell még tennünk. 19 millió eurót különítettünk el eddig, de többet is fogunk a 2014-2020-as programidőszakban e célok elérésére. Végül tovább szeretnénk vinni azt a munkát, amivel jobban megismerjük az óceánokat. Ezért több mint 260 millió eurót ruházunk be évente a tengeri kutatási projektekbe. A modern technológiák új lehetőségeket nyitnak meg előttünk. A legtöbbet ki kell hoznunk ezekből. Még egy cél, a tengeri megfigyelő központ egy világszerte elér, mindenki számára elérhető adatbázist hozzon létre. A tengeri kutatási és tudományos partnerségek működését segítse. Ez is kapcsolódik a tengeri irányítási kerethez. Minden, ami a tengerrel kapcsolatos biztonsági, kutatási témát érinti, holisztikus megközelítést kell, hogy élvezzem Óriási nyomás nehezedik az óceánokra globális szinten, és a megoldásoknak összekapcsoltnak kell lenniük. Az Európai Unió fellépése nem csak rajtunk múlik, hanem nemzetközi partnereinken is e tekintetben az önök támogatása, a tengeri partnerség létrehozása szempontjából a kulcsfontosságú óceánpolitikai szereplők bevonásával rendkívül fontos, mert lehetőséget teremt a közös érdekek és a közös agályok a kezelésére. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm, tisztelt biztos úr. Ezzel lezárjuk a vitát.